Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig az intézményközi tárgyalásokról számolnék be önöknek röviden. Egy témáról kell beszélnünk, az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség helyéről. A harmadik informális háromadul egyeztetés hétfőn zajlott, tegnap. Az ECON tárgyaló csoportjával együtt vettünk ezen részt. Ah, Az ECON részéről a bankügynökség részünkről pedig a gyógyszerészeti ügynökség volt a tét. Kompromisszumos javaslatok születtek a szöveg módosítására. A parlament megerősítette politikai elkötelezettségét a dolog mellett. Az eljárás és a kiválasztási eljárás tekintetében különösen, és követeltük, hogy az Európai Parlamentet vonják be a folyamat valamennyi fázisában. Az elnökség a koraper mandátumát ismertette, erre a parlament ellenállásponttal válaszolt, végül egy közös nyilatkozat született, és a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelő kiválasztási eljárásban állapodtak meg a felek. Az elnökség a parlament szerint túllépte hatáskörét, írásos eljárás következik, ez tehát a tudnivaló az intézményközi tárgyalásról. Most pedig nézzük a szavazást. Remélem, hogy mindenki elhozta szavazókártyáját, és be is dugta azt a szavazógépbe. Először az orvosi műszerekről szóló rendeletről szavazunk, a bizottsághoz intézett szóbeli választ igényző kérdésről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Now we vote on uh, the draft report. Most a parlament jelentés vagy tervezetéről fogunk beszélni. A kisüst eljárással készült Japánban palackozott egyszer lepárolt socsú forgalomba hazatalával kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Annie drank it. No? Önök is ittak ebből? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Now we are voting on opinion. Most egy véleményről fogunk szavazni több éves helyreállítási terv a földközi tengeri karthal állományok vonatkozásában. A 2006-os és 2017-es rendeletekről, módosításáról 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, de ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. A tízesről szavazógéppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-as mellette, ellene, tartózkodás ugyancsak elutasítva, 17-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás ugyancsak elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, és akkor most az így módosított vélemény egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. Most egy saját kezdeményezésű jelentésről szavazunk a növényvédő szerek témájában. Pocsúr az előadó. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk ezt is. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 37-es mellette ellene tartózkodás nem tudjuk megállapítani, úgyhogy megnyitom a név szerinti ellenőrző szavazást, lezárom azt, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás nem látom a kezeket, ellenőrzést kérek. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 70-est. 72-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. Megint csak. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 76-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 80-as jön most, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellette, ellene, ellenőrzést igényel a dolog. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 3-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 15-ös mellette, ellene, ellenőrzést igényel az Agri 15-ös Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell. Agri 14-esről szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés, amihez egy néppárti szóbeli módosító is tartozik. Van-e az ellen ellenvetés, hogy erről szavazzunk? Nincs, akkor szavazunk róla. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 103-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás 105-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Closed. It is adopted. Elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzés. Zajlik a szavazás. Lezártam. Elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 23-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrzés. Megnyitom a szavazást az Agri 23-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel. Megnyitom a szavazást a 118-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 35-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 137-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzés. Megnyitom a szavazást a 138-osról, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzés. Szoros lesz. Egy szavazattal elfogadtuk. Mindig minden így jön ki. Elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrzés, 141-est ellenőrizzük éppen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így a 140-esről nem kell szavaznunk. 139-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 144-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a 13-as kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 8 mellette ellene tartózkodok elutasítva, Agri 9 mellette ellene tartózkodok elutasítva, Agri 10 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük az Agri 10-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Agri 12 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük az Agri 12-t. Lezárom. Elfogadtuk. Agri 16 mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Agri 17 mellette, ellene, tartózkodók, azt mondanám, hogy ugyanez van, de azért ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Igen, igen, elfogadtuk egyel. Elfogadtuk. 19, Agri 19 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. Agri 20 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. Agri 24 mellette ellene tartózkodok, ellenőriző. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egy, egy különbséggel. Agri 30 mellette, ellene tartózkodok. Néppártot nem láttam mellette, akkor még egyszer, Agri 30 mellette, mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Agri 37 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Agri 39 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 157 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 158 és Agri 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 168 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Agri 18 mellette, ellene, tartózkodok, Ellenőrizzük. Nem, most az aldet nem láttam. Önök támogatják, gondolom, akkor elfogadtuk. Lezártam a szavazást, igen, egyel elfogadtuk. Egy 171 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 182 mellette. Ja nem, ez okafogyottá vált. Jó, igen, jó néhány. 172 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 180 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 184 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 219 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 196 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 197 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 193 mellette ellene tartózkodók elutasítva, A következő okafogyottá válik. 17-es kompromisszum mellette ne tartózkodók elfogadva, 201 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nem, nem, nem. A néppárt ellenzi? Nem akkor csak lassabban emelték fel, tehát elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene. Á, látom, hogy eltérnek a vélemények. Akkor ne üljön az első sorban. Jó, tehát akkor a 19-est elfogadtuk. 2-13 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 214 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 215 mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük a 215-öt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hihetetlen. 216 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 216-ost. Lezárom. Elutasítva. 222 mellette. Ellene. Az egyszer ellenzi? Akkor el, elutasítva. Ne, Agri 40 mellette. Ellene. Tartaszkodok elutasítva. 224 mellette. Ellene. Tartaszkodok elutasítva. 225 mellette. Ellene. Tartaszkodok elutasítva. 226 mellette. Ellene. Tartaszkodok elutasítva. Egyes módosító mellett ellene tartózkodok elfogadva, kettes módosító mellett ellene tartózkodok elfogadva, egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodok elfogadva. Grosszett asszony? Az egyes kompromisszumot? Jó, akkor ellenőrizzük az egyes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor nézzük a 8-as módosított mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartozkodok elfogadva. 56-os módosító mellette ellene tartózkodó. Ellenőrizzük az 56-ost. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. Hármas kompromisszum elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodok elfogadva. Megnyitom a szavazást a 28-asról. Lezárom. Elfogadva. 29-es okafogyottá vált. 30-31-es módosítók 30 és 31, ki van mellette, ellene, tartózkodó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 53, 43 elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük a 45-öst. lezárom, elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, 48 mellette, ellene. Túlbonyolítják az életemet. Döntsék el! 48-as elnézést kérek. Stratégiai változások álltak be a szavazásban. Az ECR, az SND-vel és a zöldek a néppárttal. Tehát lesz, lezárom a szavazást. Eichhardt úr, vesztettünk. 50 ki van mellette, ellene tartozók elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodó, ellenőrizzük az 52-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 54 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, ellenőrizzük. lezárom, elutasítva. 57-es, mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük az 57-est. Miről szavazunk? 57-es tehát. Emberek 57. Nézzük még egyszer? Jó, akkor még egyszer. Jó. 57-es. Ötvenhetes, tehát ellenőrizzük az 57-est, szavazunk. Elfogadtuk. És akkor most következzen maga a jelentés, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. Ez volt pocsúr, elég vitatott volt. A plenárison is nehéz dolgunk lesz. Tehát Következzen a következő pont, műanyag hulladékokkal kapcsolatos európai stratégia körforgásos gazdaságban. It's an own initiative report. Saját kezdeményező jelentésről szavazunk, kezdjük az egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147-es módosító. Erről részenként szavazunk első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. es módosító mellette, ellene elnézést, ellenőrzők? Hát a néppárt és a szocialisták egy oldalra szavaztak, egyformán szavaztak, úgy gondolom, hogy ezt nem kell kétségbe vonnunk. Tehát 166-osról mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 211-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And it's closed. Bezárom a szavazást. És elutasítva. 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 214-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 233-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 234-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 252-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 360-as mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük? Szeretnék ellenőriznünk? Én azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és valóban elutasítottuk. 357-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 272-es két részben, első rész mellett kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 320-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 340-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 343-as második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 358-as módosító mellette, illetve először első részről, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 363-as mellette ellene tartozkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva, 26-os kompromisszum mellette ellene elfogadva. 400-os módosító mellette a 89-essel együtt, mert azonosak mellettük ellenők tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellenőrtartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös eh, bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Pes 1-es bekezdés második része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Pes 3-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Pes 6-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 469-es módosító mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 469-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. 33-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Vezetőhivatkozások 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette el... Nem, ezek a fogyottá vált ellenzés kér az 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-asról nem. Blogban szavazunk 4, 5, 6, 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító második rész mellette ellentartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellentartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene ezt ellenőrizzük, 10-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. és a többséggel elfogadva. De itt volt egy kis szavar, ezért ellenőriztük a 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, néppárt, mellette vagy ellene? Akkor még egyszer 24-es mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10... Na jó, akkor ellenőrizzük a 18-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 27-es módosítót. Lezárom a szavazást. A többséggel elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 66 os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. PES F preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, PES G preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, PES H preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, PES egy I preambulum, kezd, preambulum, de két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás a véleménytervezetről. Elektronikusan. Leszárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk ahhoz, hogy ennyi kompromisszumot sikerült tető alá hozni. következik egy másik saját kezdeményezésű jelentés, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának képítése az Európai Unióban. A Tránnak szánt vélemény, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Köszönjük. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette elnézést, okafogyottá vált. Következik 32-es mellette ellene tartózkodás. Á, de ellenezte vagy sem? Nem, támogatják, akkor elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, Alde ellenzi? Elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás. Szocialisták támogatják? ellenőrözzük, ellenőrizzük, kérek, de ellenőrözzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 53 os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 55-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazunk az 56-osról, és mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68 részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a második részét 68-asnak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodás az ECR hogyan vélekedik? Elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás a véleménytervezetre elektronikusan tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazunk a következő véleményről a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások. 58-as módosító mellette ellene tartózkodás néppárt most akkor megosztott ebben a kérdésben, vagy 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es első rész mellette ellene tartózkodás álde akkor elfogadva. 67-es, de akkor először az 57-es első részét rész, 57-es első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nincs. Okay. Akkor lezárom a szavazást, látom, hogy van, aki nem akar szavazni elfogadva. De ha mindenki szavazott volna, akkor lehet, hogy másképp állt volna a helyzet. 66-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os eh, mellette ellene Ellenőrizzük a 76-ost. Leszárom a szavazást. Elfogadva. 77-es és 78-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 79-es és nem tudom, erről szavazunk-e. 79-es és 80-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. És mindenről szavazunk 81-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 83-as, nem, jó, akkor erről nem, akkor melyikről? 84-esről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os, 87-es egyben mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellenek tartózkodás elfogadva. 93 os 94 es egyben mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os mellette, ellene, elnézést, mondja az elnök. Azonos volt az előzővel, a másik oldalról? Jó. 9-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96 es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadva. 11, 01, 02-es mellette ellene tartozkodás elfogad. 8-as kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 13-as és 107-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es eh, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113-as mellette ellene ellenőrizzük a 113-as, az ALD-t nem tudtam értelmezni, tessék. Köszönöm a szavazást elfogadva. 114-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette, ellene tartózkodás áll, de most akkor ellenzi. Akkor elutasítva 116 és 117-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Az alde hibája, hogyha valamit nem stimmel, lezárom a szavazást, elutasítva. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 120-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 123-as mellette, ellene, mellette, most ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 18-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135-136 mellette ellene. Szocialisták? Mellette? Akkor elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette ellene tartózkodás Alde. Elfogadva ellenőrizzük a 139-et. Uh, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 140-141, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23 és 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás. Adopted. Tart, elfogadtuk. It's closed. Zárom. Elfogadtuk. 146-os mellette ellene ellenőrzést igényel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzés lezárás, elfogadás. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149-es, 150-es mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 151-es, szóbeli módosítóval, ellenzi valaki ennek a megszavazását? Nem. Akkor szavazunk a 151-esről. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 163-as két részben első mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk. 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hol tartunk? 166-os mellette ellene tartózkodás. Ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodás. Az ALDE hogyan szavaz? Elfogadtuk. Ellenőrzést igényel, azt mondják egyesek velem szemben. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 169-esről már szavaztunk. 32-es mellette ellene tartózkodás. 33-as mellette ellene tartózkodás. 34-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzés. And the vote is closed. And it is adopted. Elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es és 6-os együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1.42 mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. Részenként szavazunk a 44-esről. Elfogadtuk. Az első rész, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosta mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk egyes kompromisszum mellett terület tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellett elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellett ellenőrizzük a négyest. It's closed. Lezártam. Egy szavazattal elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nos, akkor a záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. And it's closed. És lezárom. Elfogadtuk. Really? Really? <laughs> Double check. <laughs> okay, so the last one I missed. Az utolsó szavazás következik Belső piac, fogyasztói jogok, negatív hatásai az illegális kereskedelemnek és az állatkereskedelemnek. Állásfoglás. Egy nagyon fontos állásfoglás. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. We vote on this or not? We vote on this. We vote. It's a block vote. Next, it's amendment 30. Tömbös szavazás következik a 33-asról, amely összevon több módosítót. 37-esről, 45 esről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 35 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 8-as mellette a tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette a tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette a tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellen tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, vagy nem. 49-es nézzük meg géppel. And it's closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Um, 50 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Az ECR mit mond? Mellette. Elfogadtuk. ellenőrzés kérnek? Nem. 54-es akkor a következő. Az 50-esről ellenőrzést kérnek. Akkor visszatérünk az 50-esre géppel. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvennégyes akkor. Mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 55-ös és 56-os megegyeznek, mellette ellene elfogadtuk őket. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 60-as jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 60 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-as mellette, ellene tartózkodás nem látom. Jól mondtam? talán rosszul is mondtam, nyissuk meg a szavazást a vitatott témáról, nagy többséggel elfogadott, csak nem látom, hogy feltartják a karjukat. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 68-as mellette ellene az Alde mit mond? elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 75-76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás. Nem, nem látom egyértelműen. Kérem, hogy a 81-esről géppel is szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 83-as mellette ellen tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás, elutasítva 87-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-est ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Against. 91-es mellette ellen elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartóz tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 103-as. Elfogadtuk. Egyes ötös együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene Elfogadtuk. 12-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás következik az fentiek alapján módosított dokumentum egészéről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, egyhangulag elfogadtuk, és ezzel a szavazásnak is a végére értünk. Köszönöm szépen! Enjoy the lunch! azt mondják nekem, hogy most szünet következik, fél háromkor folytatjuk, mert az osztrák miniszter asszony fog érkezni hozzánk egészségügy, környezetvédelem témájában, addig is jó étvágyat!